sikerült minden választást megtartanunk, most már csak egy szavazás maradt, ez pedig a szabizottságok számszerű összeállítása. Itt a elnökök értekezletének egy döntése van. Aki egyetett ezzel a döntéssel, az kérem tegye fel a kezét. Ki ellenzi ezt a döntést? Ki tartózkodik? úgy vélem, hogy egyhangulag ezt elfogadtuk. Köszönöm szépen. 15 óráig az ülést felfüggesztjük.